a végét vártuk, és majdnem véget is ért az ülés. Forenza asszony szeretne ügyrendi felszólalással élni. Parancsoljon. Volevo chiedere se... Elnök asszony, kérdésem, hogy a házszabály értelmében normális-e az, amit Markus Farber mondott, miszerint a trojkának meg kéne szállni a Rómát, és a trojkának kéne a pénzügyminiszterséget is ellátni. Ne feledjük el, hogy az Európai Unió és a és az olasz köztársaság is hasonló elveken alapul, és Berlin diktátumát nem tudjuk elfogadni. Arra kérem az, arra kérem az elnökséget, hogy vegye tudomásul ezt a nyilatkozatot. Thank you. We take note of your comments and... Köszönjük szépen, feljegyeztük a megjegyzéseit. García Pérez asszony is szeretne hozzászólni. Gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mai reggelen az Európai Bíróság megsemmisített egy parlamenti elnökségi döntést Korvin Mikke úr szankciójával kapcsolatban. Korvin Mikke úr a nők, az európai nőket támadta meg, lehet, hogy visszaadhatjuk neki a büntetését, tehát a pénzt, de a méltóságát nem tudjuk neki visszaadni, mert méltatlan kijelentéseket tett, és nagyon fontos az, hogy a nők méltóságát őrizzük meg. Az Európai Parlamentnek mindig is ki kell állni a nőjogok mellett. Thank you. Thank you, madam. Köszönjük szépen. Még egy ügyrendi hozzászólásunk van. Tessék. Ja chciałem odpowiedzieć, Parlament Europejski przede wszystkim powinien bronić... Az Európai Parlamentnek véleményem szerint meg kellene védenie a véleménynyilvánítás szabadságát itt a házon belül, hiszen állandóan azt kérjük számon a világon, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Hogyha valakit megbüntetünk azért, amit itt az Európai Parlamenten belül mondott, az elfogadhatatlan, úgy gondolom, hogy ez az ítélet a véleménynyilvánítás szabadságának a diadala. Örülök, hogy megszületett ez a döntés. Köszönöm szépen. Ügyrendi hozzászólás? Gualtieri úr, Kérem, ne kezdjünk vitát erről a témáról most. Az ECON szakbizottságnak én vagyok az elnöke, és elég tanástalanul olvastam az ö, alelnökön Ferber úr nyilatkozatát. Szerinte a troj... Szerinte a trojkának Rómába kéne masíroznia, és át kéne vennie a pénzügyminisztériumot. Szerintem egy felelős ember nem mondhat ilyen dolgokat, ezt elfogadhatatlannak tartom. Attendiamo delle scuse formali e un ritiro. Én azt gondolom, hogy vissza kell vonni az ilyen elfogadhatatlan kijelentéseket, és a következő napokban ezt mindenképpen alaposan megbeszélem majd az alelnökömmel. Mr. Ferber, were you in... Köszönjük szépen. Ferber úr, szót kért? Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. A német televízió megkérdezte tőlem, hogy mi történne akkor, hogyha Olaszország nem fizetés, fizetőképes többé. Erre én azt mondtam, hogyha Olaszország fizetésképtelenné válik, akkor a trojkának kellene foglalkoznia ezzel a kérdéssel, mint ahogyan az lenni szokott. Wir haben uns colleagues, colleagues. Wir haben uns gerade, wir haben uns gerade darüber gefreut. Épp Nemrég örvendeztünk annak, hogy az Európai Bíróság megerősítette a véleménynyilvánítás szabadságát, tehát remélem, hogy ez akkor mindenkire érvényes itt a házban. Die Formulierung, wie sie gerade vom Herrn Ausschussvorsitzenden gewählt a szakbizottsági elnök általi megfogalmazással nem értek egyet, lehet, hogy a fordítással volt némi gond. Minden esetre csak felhívtam a figyelmet arra, hogy eddig mely mechanizmust használtuk ilyen esetekben, és hogyha utána néznek, hogy hogyan is nyilatkoztam pontosan szóról szóra, akkor láthatják, hogy nem olyan súlyos a helyzet, mint ahogyan azt Olaszországban ismertették vagy bemutatták. Elnök, köszönöm szépen, az ügyrendi felszólalásoknak szerintem vessünk véget, majd az elnökség foglalkozik ezzel az ügyjel, ahogyan az lenni szokott. Szerintem haladjunk tovább, és szavazzunk. Szavazhatunk most? Igen, köszönöm. Rendben, akkor az első jelentés következik az iráni helyzetről. Az állásfoglalás egészéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadják.